Dear colleagues, Kedves kollégák! It is time to start to vote. Itt az ideje a szavazásnak. Now we can uh, go to the item 9 in our agenda. Rátérhetünk a napi rendünk 9-es pontra, pontjára, ami nem más, mint egy elektronikus szavazás Japán döntése a bálnavadászat folytatásáról 2015-16-os idényben címmel. Ha mindenki készen áll, mindenki előkészítette a szavazókártyáját, akkor teszteljük a rendszert, a szavazást megnyitom. True. And the vote. Okay. Everybody has voted? No? Sorry. Mindenki szavazott? Nem, még nem. Elnézést. Rendben, rendben. Kivárjuk. Oké? Okay. How, does, how does he vote? Alde it is without vote, but in favor. Okay? We can close the vote. Jó, akkor lezárjuk a szavazást. Egyhangú döntés. Nem, nem, mégsem. Hárman tartózkodtak. Jó, jó, elfogadtuk. Okay, we can go to the second. Uh, Rendben, akkor tovább haladunk. A szavazást megnyitom. A bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő Ről szavazunk. Everybody voted? Mindenki szavazott? Okay. Adopted. Jó, elfogadtuk. The next item in our agenda, we close here the vote, and the next item in our... Megyünk tovább. A bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a tanácsnak. Jelentés a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről. Meghallgatjuk a bizottságot. John Ryan kapja meg a szót, aki a DG Szentén belül a közegészségügyi kérdésekkel foglalkozik. Öné a szó, de először meg szeretném kérni azokat a képviselőket, akik szeretnék elhagyni a termet, hogy ezt tegyék meg mielőbb. Lehetőséget biztosítva ezzel annak, hogy John Ryan úr mondhassa, milyen álláspontot képvisel a bizottság. Hallgatjuk Önt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretném önöknek bemutatni ezt a jelentést. Egy olyan jelentésről van szó, amely a határozat 9. 9. cikke értelmében készült el. Az elnök félbeszakítja felszólalót. Kedves kollégák, csendet kérek. Az e- a felszólaló folytatja. Ez a jelentés az első olyan jelentés, amely a határozat végrehajtását vizsgálja három évvel a határozat meghozatala után. A szabályozás egyébként egy korábbi Európai Uniós szabályozás helyébe lépett, amely már több évig is hatályban volt, és csak a különböző fertőző betegségekre vonatkozott a SARS kitörése után született. A második szabály már az összes közegészségügyi kockázatra kiterjesztette a hatályt, ide tartoznak a környezetvédelmi kockázatok és a bioterrorizmus jelentette veszély is. Tehát a jelenleg hatályoz, szabályozás hatája jóval átfogóbb, mint a korábbi. Az új szabályozással sikerült formalizálni az egészségügyi biztonsági tanácsot. Ezt a tanács 2001-ben hozta létre informális alapon. A ma szobaforgó szabályozás formalizálja a biztonsági kockázatokkal foglalkozó tanácsot egy tanácsadó testületként, amely a határokon átívelő közegészségügyi veszélyek kezelésével foglalkozik. Egy másik érdekes új elememben a szabályozásban, amely a jelentés negyedik oldalán található, a közegészségügyi veszélyek erre való felkészültség szintjére vonatkozik. Ez is egy kiterjesztése a korábbi szabályozásnak, a határokon átül, á, átívelő egészségügyi kockázatokra való felkészülés, tehát ezzel szintén az új, az új szabályozás hatája került, és a tagállamoknak rendszeresen be kell számolni a bizottságnak arról, hogy a vonatkozó rendeletek, szabályzatoknak mennyire felelnek meg és hogyan. Ez tehát egy újabb, új elem. Tehát említettem már a bizottságot, az egészségügyi kockázatokkal foglalkozó bizottságot, a második pedig ez a rendelkezés, amelyről az imént beszéltem. Jelentés készült továbbá arról, hogy a tagállamok mennyire készültek fel a közegészségügyi kockázatok kezelésére, bizonyos hiányosságokra derült fény, és jelen pillanatban vizsgáljuk a tagállamokkal együtt, hogy hogyan lehetne ezeket orvosolni. Például az egészségügyi rendszerbe való beruházás, a tagállami elemzések elkészítése és egyebek mind-mind olyan lépések, amelyekkel a tagállamok megerősíthetik felkészültségüket. Ami az orvosi vagy egészségügyi ellenlépésekre vonatkozó közös fellépést illeti, lehetőség nyílik arra, hogy a fertőző betegségekkel szembeni fellépés eszközeit közösen vásárolják meg a tagállamok. Örömmel jelenthetem be, hogy 14 tagállam már 2014. június 28-án aláírta ezt a kezdeményezést, és azóta további kilenc ország csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Ez a kezdeményezés tehát viszonylag gyorsan halad előre. Ez év áprilisában a csúcs alkalmával Németország is aláírja majd ezt a megállapodást, reményeink szerint. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok igen szép számban élnek a lehetőséggel, és közösen szerzik be a vészhelyzetekre való felkészülés céljából az egészségügyi válaszreakció eszközeit. Ami az epidemiológiai felügyeletet illeti, ez a szabályozásnak egy további része, megerősítettük az adatgyűjtést, és közösen, szorosan együttműködünk az Európai Betegség és Járványkezelési Ügynökséggel, illetve központtal. A tagállamoknak, hogyha a területüken kitör egy, egy bizonyos listán szereplő betegség, akkor azonnal riasztaniuk kell a többi tagállamot, és a többi tagállam mal együttműködve kell lépéseket tenniük. 47 betegség szerepel ezen a listán. Van egy korai előrejelző rendszer is, amely lehetővé teszi a tagállamoknak az információk megosztását a betegségek, járványok kitöréséről. Szinte napi szinten használják ezt. A nyolcadik oldalon a jelentésünkben láthatják, hogy összesen 168 üzenetet küldtek a tagállamok ezen a rendszeren keresztül, amelyet aztán kommentáltak is mások, tehát láthatjuk, hogy ez egy nagyon aktív rendszer. Az egyik tagállamban például kitört a Lassa láz. Ez egy alkalom volt, aminek kapcsán sok üzenet született, és persze az a vírus is igen nagy adatforgalmat generált. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványügyi Központ most már a kockázat kezelési eljárás szerves részét képezi, hiszen olyan kockázat felméréseket kell készíteni, készítenie, amely aztán segíti a tagállami koordinációt. A jelentésből látható, hogy 28 kockázatfelmérés született a központ jegyzésével, és körülbelül 50 audio találkozót, egyeztetést szerveztek a felmerült kockázatok kezelésére. Szeretném elmondani azt is, hogy a bizottságnak lehetősége van közegészségügyi vészhelyzetet hirdetni, de a jelentés által lefedett időszak alatt ez nem történt meg, mert az egészségügyi világszervezet tette meg ezt a lépést, például az ebola kapcsán és nemrégiben az Zika vírus kapcsán az Egészségügyi Világszervezet közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, tehát a szabályozás 12-es cikkében szereplő lehetőséggel egy, egy, ez ideig nem élt a bizottság. Összességében, hölgyeim és uraim, a jelentés jó áttekintést nyújt arról, hogy a szabály elfogadása óta hogyan zajlott a végrehajtás. Tudjuk, hogy a helyzet állandóan változik, nap mint nap újabb járványok, betegségek törnek ki kockázatelemzésekre van szükség. Ez tehát csak egyfajta rövid, átfogó áttekintés mindezekről, hiszen már azóta, hogy a jelentés elkészült, azóta is jelentős változások történtek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig azonnal megadnám a szót az egykori jelentéstevőnknek, a határokon elő egészségügyi kockázatok kapcsán. Parancsoljon, Párnya úr! Köszönöm, elnök úr, ahogyan helyesen emlékeztetett rá, én voltam a jelentéstevője a határokon átnyúló veszélyeknek az egészségügy tárgyában a korábbi ciklusban. Először is szeretnék köszönet lehetett mondani az egészségügyi főigazgatóság igazgatójának, John Ryan-nek, aki bemutatta ezt az anyagot, amely nagyon sok tanulsággal szolgál. Jól dolgoztunk előkészítve ezt a szöveget, és köszönetet mondok John Ryannek, amiért továbbra is bevon engem azon biztonsági ülésekbe, amelyeket szerveznek, és itt megvontuk az első mérleget, most vonjuk meg az Európai Parlamentként, így módon megvizsgálhatjuk, hogy amit mi itt elfogadtunk, annak a szövegnek nagyon konkrét hatásai vannak. 2013. november 6-a óta van hatályban ez az anyag, mert az egészségvédelem a polgárok esetében Európában a fertőző betegségekkel szemben és a határokon átnyúló fenyegetésekkel szemben ezen a területen. Ezek a mechanizmusok, amelyek a döntés nyomán létrejöttek, ezeket gyorsan tesztelték is az ebola járvány kapcsán, amely erőteljesen érintette Nyugat-Afrikát 2014 márciusában és január 2016 2006. januárjában 28 ezeret érintett Afrikában ez a járvány, és 11 ezer személy halálozott el ezen betegség következményeiként. A nemzetközi közösség a WHO, és itt most a nemzetközi közösségről beszélek, nem pedig az Európai Unióról. Érdekes, hogy hogyan kezelte ezt a járványt. Ugyanis itt, amikor lefolyt a vita a szakbizottságunkban az ebola kapcsán, akkor azt láthattuk, hogy az európai eszközök, amelyek ezen döntés végrehajtásához kapcsolódnak, ezek azonnal lehetővé tették, hogy létrejöjjön ez a védelem az Európai Unió területén. Le kell vonnunk a tanulságokat az összes ilyen egészségügyi kockázatból, például a Zika vírus kapcsán. A tagállamok ugyanis nem csupán információcserét kell, hogy foganatosíthassanak ezzel kapcsolatosan, mint az ebola kapcsán, hanem mindent meg kell tenniük annak érdekében is, hogy hatékonyan koordinálják a Zika vírusra adott reakciókat, és így majd olyan döntéseink valóban hozzáadott értékkel bírnak majd. Végezetül egy kérdést szeretnék feltenni. Ön azt mondja beszámolójában, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk az EU survey honlapon erőt teljes egyenlőtlenséget mutatnak, ami a reakció tervezését illeti, illetve az együttműködést a különböző egészségügyi ágazatok között be tudná számolni arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak, hogy ezen azonosított hiányosságokat a tagállamoknál lehet lehessen hidalni szeretnék köszönetet mondani önnek, és gratulálni a proaktív tevékenységért, amelyet önök 2013 óta végeznek, az oltanyag kifejlesztése, a gyógyszerek kifejlesztése kapcsán, illetve a védőfelszerelés beszerzése kapcsán az egészségügyi személyzet részére. Amikor megnézzük, hogy, megnézzük, hogy mi történt 2009. decemberében a madárinfluenza kapcsán, láthatunk olyan tagállamokat, amelyek nem tudták koordinálni tevékenységeiket, oltóanyagot vásároltak, és végül túlságosan nagy mennyiségű oltóanyagot szereztek be, ezt nem tudták felhasználni, és túlságosan nagy kiadásokkal járt mindez. Most van egy közös eszközünk, ez a közös beszerző központ, és azt hiszem, hogy fontos emlékeztetni arra, hogy mindez azért történt, mert mi Európai Unióként hozzájárultunk ennek létrejöttéhez. Grosztet asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr, és köszönetet mondok ezért a tájékoztatásért, amit kaptunk. Különösen fontos ez, láthatjuk a járványügyi fejlemények kapcsán. Itt volt az ebola, jelenleg a zika vírus, soha nincs, nem vagyunk védve újabb járványok kirobbanásától. Fontos, hogy a hiányosságokat elemezni lehessen, vagy esetleg kedvesebben fogalmazva gyengességeket elemezni lehessen, és a megfelelő kiigazításokat eszközölni tudjuk. Ne feledkezzünk meg az antibiotikum rezisztencia kérdéséről sem. Ez mindenkit érint, ez a kérdéskör. Fontos bevonni a gondolkodásunk körébe az antibiotikum rezisztencia tárgykörét is elégedetten hallottam, hogy végre a közös beszerzés működik, olvasván ugyanis a különböző információkat, amelyek hozzáférhetőek, nem volt az a benyomásom, hogy ez működik. Úgy tűnt, hogy ez a közös beszerzési platform, ugye többek közt oltóanyagok kapcsán, ezeket kevéssé alkalmazták a tagállamok, ezt a platformot. Itt az egyéni védőfelszerelések beszerzésére szolgált ez az egészségügyi személyzet szemére, akik fertőző betegekkel kerülnek kapcsolatba. Úgy látszik tehát, hogy jó útra léptünk, 14 tagállam kötelezettséget vállalt már, ez csupán a tagállamok fele az EU-ban, tehát hogyha gyorsabban akarunk előre haladni, akkor szeretném tudni, hogy milyen eszközöket lehet használni arra, hogy meg győzzük a jelenleg még vonakodó tagállamokat. Köszönöm. Thank you very much. I'm not able to see. Köszönöm szépen. Nem látom a kollégákat. Pedecsini úr, mégiscsak. Köszönöm, elnök úr. Épp időben jelentkeztem. Nos, a közös megközelítés az egészségügy területén nem csupán a fenyegetéseket érinti, mint a járványok, az ebola vagy zika vírus, vannak más problémák is, mint az antibiotikum rezisztencia. Kevéssé érti a közvélemény ezt, és itt nem csupán megfelelő felügyeleti tevékenységre, monitorozásra van szükség, hanem tervezésre is az intézkedések területén hogy leküzdjük ezeket a jelenségeket. Az antibiotikum rezisztenciát illetően utalnék azokra az anyagokra, amelyeket az állattenyésztésben használnak. Salmonella, gambirobaktérium hordozói lehetnek az állatok, amelyek rezisztensek az antibiotikumokkal szemben, és az élelmiszerek révén ezek átkerülhetnek az emberekre. Vagy az EU-ba irányuló állatok importja esetén is mindenféleképpen hivatalos ellenőrzésekre van szükség a határ átkelő állomásokon a e tekintetben. Van egy másik közegészségügyi veszélyhelyzet. Az oltóanyag lefedettség, az átoltottság csökken az EU-ban a migránsok okán, ugyanis sokan olyan országokból érkeznek, ahol nincsen, vagy nem lehetséges oltás, például a hepatitis ára vagy B-re utalnék a TBC-re, a disztériára, de akár az influenzára, a kanyaróra, bárányhimlőre és egyebekre, a migránsokat azonnal oltani kellene a Nemzeti Oltóanyag Program érvényében, de nagyon sok migráns kikerül ezen programok hatája alól, ugye tekintettel a tömeges beáramlásukra. Ezen jelenségek ellen globális szinten kell az EU-ban fellépni. Hogyan hagyjuk megoldani ezt a problémát európai rendszerrel? Ugyanis itt a közegészségügyi rendszerek a tagállamok hatáskörébe tartoznak, és gyakran még azon belül is széttöredezettek és regionális kompetenciák léteznek ezen a területen. Köszönöm szépen, most Tarnáló asszony kap szót. Le présent rapport, nos ez a jelentés helyesen emlékeztet arra, hogy a közegészségügyi intézkedések kellett reagálni a határokon átnyúló veszélyhelyzetekre, és ez a tagállamok hatásköre. Itt a tagjelölt országok is egyre nagyobb mértékben részt vesznek ezen programokban. Ez meglepetést kelt bennem Ugye itt információ átadásról is szó van, ezen ö, fertőző betegségekkel foglalkozó ö, platform ö, révén fontos a személyi adatok védelme az egészségügy területén, a riasztási ö, rendszer, illetve a reakciós rendszer keretein belül. A bizottság saját szolgálatainak biztosítania kell az adatok védelmét hogyha hozzá járunk a nemzet közé, e, közegészségügyi jogszabályrendszerhez ez dicséretes, de ugye az ebola kezelés a WHO által súlyos kritikák tárgyát képezte, ugyanis nagyon lassan történt ez, bürokratikus módon, és nem volt elég reaktív ezen fenyegetéssel szemben. Ugye itt a jó szendék bizonyosan nem hozhatja ugyanezt az eredményt az EU-n belül. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor a bizottságnak adom meg a válaszadás lehetőségét. Very much for... Köszönöm szépen a kérdéseket. Akkor megpróbálok válaszolni rájuk. Ami a hiányosságokat illeti, és hogy mit kívánunk tenni, az ötödik oldalon szerepelnek ezek a dolgok. Azt javasoljuk, hogy az EU egészségügyi programjában a közös fellépések keretében például a, az egészségügyi berendezések szállítása érdekében a kikötőink kell egyeztetünk, akár személy vagy teherforgalomról van szó, annak érdekében, hogy a hajókon behurcolható betegségeket korlátozzuk, visszaszorítsuk. Itt az egyik hiányosság, amit feltártunk és lépünk ellene. Aztán országonkénti értékelést is végzünk, mert egy dolog az, hogy egy tagállam önmagát értékeli, és egy kicsit más, ha valaki kívülről jöve teszi ugyanazt, és egy nyilvános jelentést ö, ír, szemben az esetlegesen hát nem teljesen objektív önértékelésnél. Azt mérnénk, hogy a laboratóriumok hogy működnek, megvannak a kapacitások <clears throat> a problémák felderítésére, de több több példát is találnak az ötödik oldalon arra, hogy milyen intézkedéseket tervezünk, ami a mikrobiális rezisztenciát illeti, erről kétszer is volt szó. Ez egy globális kérdés, ez nem csak népegészségügyi kérdés, hanem állategészségügyi kérdés is, és kutatási, gyógyszeripari probléma is. A bizottság erre vonatkozóan több éve már létrehozott egy programot, amit persze most értékelünk, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk hatékonyabb intézkedéseket hozni a antimikrobiális rezisztencia ügyében. Ez tehát egy folyamatban levő javaslat, ez az egyik legfontosabb prioritásunk, ez az emberi egészséget közvetlenül és súlyosan érintő kérdés, és az antibiotikumok kérdése ráadásul mondom az állatvilágra is vonatkozik, bár az ember egészségügyben okozza a legnagyobb általunk kezelendő gondot, de hát itt sok új intézkedést tervezünk. A világ egészségügyi világszervezettel is együttműködünk, mert bármennyire jók vagyunk esetleg itt Európában majd, az egésznek nem sok értelme van, hogyha globálisan <clears throat> ezt nem egészítik ki intézkedések világszerte, főleg az USA-ra, Kanadára, Norvégiára számítunk, hogy legalább az azonos platformon álló országoknak legyen egy közös együttműködési kerete. Ami a migráció népegészségügyi ö, problémáit illeti, ugye a tuberkulózis és a sárgaság merülnek föl, mint lehetséges fő problémák. A rendelkezésünkre álló információk alapján a menekült populációban az ilyen fertőző betegségek aránya egyelőre szerencsére nem okozott válsághelyzetet. Izolált esetekről tudunk, de szerencsére egyelőre ö, ö, a balesetek sokkal nagyobb arányban okoznak gondot, amit az átkelés során vagy a vándorlás során az emberek szereznek a rossz szanitáris körülmények, az elfertőződő sebek, mint ezek a fertőző betegségek, tehát nem beszélhetünk fertőző járványról. Ezzel együtt óvintézkedéseket hoztunk a tagállamok ban, hogy a migránsok önkéntesek részt vehessenek szűréseken, hogy ha megérkeznek a végső fogadó országba, akkor addigra már legyen egy személyes egészségügyi kártyájuk, adatcsomagjuk, amit visznek magukkal. Ezt már Görögországban próbáljuk elkezdeni, ugyanúgy, ahogy a regisztráció megtörténik, az egészségügy nyilvántartás is el kéne kezdődjön. Ami az adatvédelmet illeti, egy független szervezet vizsgálja a rendszert, kell még rajta módosítanunk, hogy biztonságosabb legyen. A számítástechnikai háttér javítását még el kell végezni. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy ki férhet hozzá a korai eh, válaszadási rendszer adataihoz. Az ebola kapcsán emlékezünk vissza arra, hogy a, az egészségügyi világszervezet hogyan reagált, illetve hogy azóta mit módosítottak a nemzetközi szabályokon. Az EU akkor is, most is élen jár abban, hogy segítse az egészségügyi világszervezetet az új szabályok létrehozásában, végrehajtásában. Jövő héten konkrétan le fogunk ülni, a világ sok kormányának egészségügyi szakértői konferenciát tartanak francia kormány szervezésében és a bizottság szervezésében ebben a témában. Tehát ilyen módon is próbálunk hozzájárulni a nemzetközi erőfeszítésekhez. Köszönöm szépen! Köszönöm a bizottságnak. Most egy kicsit föl kell függesztenünk az ülésünket néhány percre. Mert Katainen alelnök úr, ő csak ötre jön, tehát 10-12 perc szünetet rendelek el, és 5-kor folytatjuk az ülést.

Dear colleagues, kedves kollégák, felfüggesztettük az ülést néhány perce, de most már újra készek vagyunk arra, hogy folytassuk azt. Szeretettel üdvözlöm a, az Európai Bizottság alelnökét, Katainen biztos urat, in that context. Remélem, hogy hasznos párbeszédet fogunk most folytatni, és szeretnénk hallani a munkaprogram végrehajtását, hogy mi történik majd 2016-ban, és mik a prioritásai a bizottságnak erre az évre. Ennek az eszmecserének a célja, a körkörös gazdaságra vonatkozó cselekvési terv véglegesítése lesz. Az NV bizottság folyamatosan követi a végrehajtást, és remélem, hogy ön a jövőben is rendelkezésünkre áll majd, és rendszeresen tudunk majd egyeztetni. Köszönöm, hogy eljött, és akkor meg is adom önnek a szót, hogy megtarthassa bevezetőjét, és utána pedig eszmecserét folytatunk majd a bizottság tagjaival. Parancsoljon, biztos úr, elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek és meghallgathatom az önök véleményét a közös témáinkban. Együttműködésünk eddig is szoros volt, és mi örömmel folytatjuk a struktúrált párbeszédet az Európai Parlamenttel, hiszen Nekünk is segítség ez abban, hogy a, érzékeljük, hogy mik a prioritások, mire figyeljünk jobban oda. A környezet és egészség védelme, ez egy szerződéses kötelezettség és alapfeltétel, hogy a 2030-ig vállalt fenntarthatósági céljainkat teljesítsük. Ugyanakkor, noha az ágazati politikák fontosak, ideértve mondjuk a közlekedést is. Most inkább horizontális témákról szeretnék beszélni, mint a körkörös gazdaság, a beruházás tervezés, az európai szemeszter. Először is a hatósági célról, amely a, az intézkedéseink fővonala. A bizottság elkötelezett amellett, hogy továbbra is vezető szerepet játszon a 2030-as napirend végrehajtásában a fenntarthatósági fejlesztési célok megvalósításában, és az idei munka tervünket is ennek a jegyében fogalmaztuk meg, és a jövőre vonatkozóakat is ebben fogjuk megfogalmazni. A 2020-as felülvizsgálatra való készülés jegyében. Elsősorban belső politikáink érintettek, és amiben a belső politikákról van szó, az EU nak jó esélye van, hogy végrehajtsa és megvalósítsa azt, amit vállalt, a 2020-as vállalásokat. A növekedés és munkahely teremtés áthatja a bizottság minden tevékenységének motivációját. koherensen és hatékonyabban akarjuk végrehajtani a jelenlegi érvényes jogszabályokat. A fenntarthatóság nagyon sok területen vált fontos szemponttá, így például a, a humán erőforrás gazdálkodásban, a demokrácia fejlesztésben, a helyi önkormányzatok felemelésében. És a körkörös gazdaság kapcsán ö, szeretnénk a kihívásokat lehetőségekké alakítani. Azon dolgozunk, hogy részletesen elemezzük, hogy vannak-e még nem látott nagyobb akadályok a megvalósítás útjában. Ezekről folyamatosan tárgyalunk, és később majd kommunikáljuk azt is, hogy hogyan sikerült leküzdeni őket. Addig is azon munkálkodunk, hogy a körkörös gazdaságról szóló csomag megvalósuljon, tovább vigyük az energia unió ügyét, és ami pedig a külső politikákat illeti, hogy megfeleljünk a 2030-as vállalásoknak. Önökkel együttműködve tudjuk csak a sikert elképzelni. Na most csak a körkörös gazdaságról beszélnék. Timmermans alelnök úr és én is felszólaltunk december másodikán az önök plenáris ülésén, ott mutattuk be ezeket a jogalkotási csomagokat, és örülök, hogy az akkor lefolytatott vita nagyon konstruktív volt, és a parlamenti képviselők által felvetett dolgokat azóta beépítettük a javaslatainkba. Jó látni, hogy önök nagyon szorosan követik a javaslatainkat, és önök is egymással összefüggésben látják a problémákat. Az Európai Unió munkahely teremtési programjának a részeként tekintjük ezt is. Az energia és klímapolitika is rendelkezik munkahelyteremtési vonulattal, miközben a környezetet akarjuk védeni, egyben munkahelyeket kívánunk teremteni, és ez nem lehetetlen az ENSZ szeptemberi ülésén is megfogalmazódott ez a pozitív összefüggés. Ezt a csomagot úgy fogalmaztuk meg, hogy fenntartható üzleti lehetőségeket segítsünk megvalósítani. A körkörös gazdaság fogalma és alkalmazása elsősorban az üzleteket, a vállalkozásokat fogja segíteni. Technológiai értelemben európai előjár, tovább kell azonban a nyersanyag felhasználás hatékonyságát növelni, és versenyképesebbé kell, versenyképességé kell átformálni ezeket a technológiai és eszmei előnyöket. Az európai versenyképesség érdekében ö, szeretnénk Európában megteremteni egy manufaktúra ipart, egy olyan új gyáripart, amely a legújabb technológiai megoldások fejlesztésével foglalkozik, és a körkörű gazdaság elvét alapjáratban is alkalmazza. Tehát, és ezen belül főleg a KKV-knek akarunk esélyt adni. Az új business modellek nélkül azonban mindez elképzelhetetlen. A Horizont 2020-as programban 650 millió eurót szántunk a körkörös gazdaság területén megvalósuló kísérleti projektekre. És 3 milliárd eurója van az EU-nak a klímaváltozás elleni és a nyersanyag hatékonysági kutatási témákra 2014 és 20 között. A bizottság támogatni kívánja, támogatni kívánja a fenntartható infrastruktúrák megépítését, strukturális alapokon keresztül és beruházási ösztönzőkön keresztül. Szeretnénk, hogyha a beruházási bank körül egy hálózat alakulna ki, amely él a potenciális szinergiákkal, és ilyen összefogásban finanszírozza az új kutatási projekteket. A tanácsban a holland elnökség kezdeményezésére a cselekvési tervet a környezeti munkacsoport és a versenyképességi munkacsoport is megvitatta, és látjuk, hogy önöknél is ennek zajlik a tükrözése, és önök is úgy látják, hogy a különböző politikai területeknek össze kell fogniuk a hatékonyság érdekében. A cselekvési terv végrehajtása elkezdődött, egyes intézkedéseket már idén várhatunk. Például ide tartozik a, a következő napok során elfogadandó új rendelet. Szeretnénk a beruházásoknak biztonságos pénzügyi környezeteket, környezetet garantálni, és a fenntartható fejlődés Párizsban elfogadott új céljait, illetve a New Yorkban elfogadott 2030-as agendát és a körkörös gazdaságra vonatkozó EU-s tervet egyaránt megvalósítani. A környezeti fenntarthatósági projektekre el akarunk különíteni újabb <clears throat> pénzeket. Idén lesz egy zöld hét amelynek az a címe, hogy beruházás a zöldebb jövő érdekében. Az erőforrás hatékonysága a másik kulcs gondolat, amelyre felfűzünk minden mást. A környezettel kapcsolatos projektek mindkét koncepciót folyamatosan felvetik. A beruházási bank Franciaországban elkezdte finanszírozni az első európai titán és egyéb ötvezet feldolgozó üzem létrehozását a repülőgépgyártó iparral összefogásban, és Írországban is indul egy párhuzamos projekt. A körkörös gazdaságra vonatkozó cselekvési terv, tehát nagyon sok ágazatot, szereplőt megmozgat. Ebben a kontextusban meggyőződésem, hogy mindent meg kell tenni, és mindent meg is fogunk tenni a környezeti ágazat és a, az üzleti szféra összekötésére. Egyre több vállalkozó magától is érti ezt az összefüggést. Sok EU vállalkozás, az EU vállalkozások a világon az összes környezetvédelmi technológia egyharmadát fejlesztik. Ez egy továbbra is növekvőben levő piac, érdemes itt elkezdeni a fejlesztést, és ezért külön támogatni kívánjuk az ezen a területen mozgolódó vállalkozásokat. A cselekvési terv felülvizsgálata, végrehajtásának felülvizsgálata környezeti szempontból zajlik. Az eko-innovációs politikát eko-innovációs Selekvési terv egészítik ki, és ez, ennek része a tudatfejlesztés, a hálózatépítés, a legjobb gyakorlatok megosztása, cseréje és a finanszírozás könnyítése a KKV-k, a nemzeti szereplők, helyi vállalkozások felkarolása. Ugyanez érvényes az egészségügyre. Az egészségügyben is nagyon sok beruházás lenne még lehetséges. Érdemes beruházni az emberekbe, illetve azokba a vállalkozásokba, amelyek az egészségügy színvonalának fejlesztését célozzák. Szeretnénk az IFC-n belül is többet beruházni ebben az egészségügyi infrastruktúrákban, az innovációs program az e-health, a munkahelyegészséget támogató programok egyaránt fontosak. Például a Beruházási Bank 70 millió eurót szánt 14 új ö, primér ellátóközpont létrehozására, amely összesen 142 millió euróba fog kerülni, és ez az egyik e, ilyen első projekt. Last but not least. Végül, de nem utolsó sorban, hadd fejezzem be azzal, hogy egy újabb horizontális gyakorlatra térek rá, ez az európai szemeszter. Az európai szemeszter nagyon fontos a környezetvédelmi integráció szempontjából, de az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága szempontjából is fontos, miközben az egyetemesség átfogó elvét is tiszteletben tartja, illetve az egyetemes elveket is, mint amilyenek a szolidaritás és az egyenlőség. A tagállamoknak a körforgásos gazdaság területén kell tevékenyé válniuk. A 26 országspecifikus jelentések közül 18 a körforgásos gazdaságra összpontosít és utalást tesz az erőforrás hatékonyságra. Emellett együttműködünk a tagállamokkal annak értékelésében, hogy az egészségügyi rendszerek teljesítményét felmérjék, ami a minőséget, a fenntarthatóságot és egyéb paramétereket illeti. Ezzel kívánjuk segíteni a tagállamok döntéshozatalát és a strukturális reformokat, ha arra szükség van. Remélem, hogy a tagállamok a nemzeti reformtervekben tükröztetik ezeket a prioritásokat, ezek áprilisra várhatóak egyébként. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy rengeteg a lehetőségünk a munka helyteremtés támogatására, környezetbarát fenntartható gazdaság, a körforgásos gazdaság, az egészségügyi rendszeri megoldások révén, és remélem, hogy ezeket a potenci- ezt a potenciált sikerül teljes körűen kiaknáznunk. Köszönöm. Köszönjük szépen Katainen alelnök úrnak ezt az előadást, most pedig a frakciók szószólói, illetve vezérszónokai kapnak először szót. Szeretném a kollégákat megkérni, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzanak. Karl-Heinz Florenz kapja meg elsőként a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, alelnök úr. Nagyon örültem annak, amikor azt mondta, hogy reméli, hogy a tagállamok felismerik azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek a körforgásos gazdaságban. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ENSZ esetében most fogadtunk el egy 17. fenntarthatósági programot, sőt, még a pápa is szólt a fenntarthatóság fontosságáról, úgyhogy Európának most már tényleg tennie kell valamit, de most az agályaimról számolnék be. A körforgásos gazdaság az legutóbbi európai választások után rövid távon kudarcot vallott, ennek nyilván nem ön volt az oka. Most visszatért ez a forgalom, de a körforgásos gazdaság szerintem nem szerepel elég prominensen az új programban. Egy példát mondanék. Rengeteg olyan jelentés van az asztalunkon, amelynek volt előzménye is. Szerencsére vagy sajnálatos módon én is részt vettem ezen jelentések előkészítésében, és az eredményeket vizsgáljuk, arra jutunk, hogy katasztrofálisak, katasztrofálisak az eredmények. Miből gondolja ön most azt, hogy a tagállam most már jó útra tértek, és végre foglalkoznak majd a végrehajtással is? Hiszen a gyermekeink és a gyermekeink gyermekeinek a jövőjéről van szó. Nem kellene itt 65 60 százalékokról vitatkozunk, és így tovább. Vagy ha amikor arról vitázunk, hogy melyik évben lépjen hatályba vajon a szemét lerakókról szóló irányelv. Nem a százalékokról van szó, nem a számadatokról van szó, hanem arról, hogy a tagállamok végre éljenek a lehetőségekkel, fel kell hívni figyelmüket, rá kell döbbenteni őket arra, hogy az erőforrásainkról, a nyersanyagainkról, van szó, nem pedig valamiféle százalékos arányokról. Németországban sem zajlik minden úgy, ahogy kellene, sok más egyéb tagállamban sem nyugodtan lépjen a nagyok, a nagy tagállamok lábára, tyúk szemére, nyugodtan lépjenek fel a nagyobb tagállamokkal szemben, nem megengedhető, hogy a nyersanyagainkat most elpazaroljuk, miközben a jövőre, a jövő generációkra nem hagyunk semmit. Köszönöm. Köszönöm szépen, a szocialisták részéről most Gróta úr következik. Köszönöm szépen, Katainen úr, köszönöm a lehetőséget, a párbeszédre, ön azt hiszem példaértékűek tekintetben. Talán üdvözölheti a részünkről Franz timmermans is, jó lenne, hogyha vele is eszmét cserélhetnénk itt a szakbizottságban, hiszen ő a fenntarthatóságért is felel. Példát vehetnének a többiek arról, hogy ön milyen gyakran látogat el hozzánk. Ami a körforgásos gazdaságot illeti, úgy gondolom, az alapelgondolás jó. Szeretnék azonban visszautalni arra, amit Florenc kolléga említett az imént. Végrehajtás. Ami a végrehajtást illeti, érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne partneri kapcsolatokat kialakítani. Az úgynevezett érdekelt körökkel folytatott viták során újra és újra azt hallom, hogy nagyon is hajlandóak az együttműködésre, a határokon átívelően, de szükség van egyfajta platformra, amely ezt lehetővé teszi. Hogy ezt hogyan szervezzük meg, az interneten keresztül például, vagy máshogy, de mindenképpen szükség van egy ilyen platformra, ahol ismeretek szerezhetőek arról, hogy a jogalkotást hogyan lehet jól végrehajtani. Egy másik fontos téma számomra az élelmiszerek pazarlása, hogy az embereket fel akarjuk lelkesíteni a körforgásos gazdaság iránt, akkor érdemes az élelmiszerpazarlást tematizálni. Többek között hatástanulmányokat is érdemes lenne készíteni arról, hogyan lehetne végre megakadályozni azt, hogy ez az élelmiszer pazarlás megszűnjön, hiszen végeredményben ez etikai kérdés is, 100 millió tonnányi élelmiszerről van szó. A standardok végrehajtása, megvalósítása miatt, vagy véget, szükség lenne arra, annak megállapítására, hogy a másodlagos nyersanyagokat hogy, hogyan tudjuk áruba bocsátani, hogyan tudjuk az áruvételüket, illetve az adásvételüket megvalósítani. Aztán az újrahasznosítás kapcsán is standardokra van szükség, hogyan kell, hogy kinézzenek a jövőben a másodlagos nyersanyagok, és még egy nagyon fontos szívügyem a tengerek szennyezés elleni fellépés. Főként a műanyaggal való szennyezés iszonyú problémákat okoz lassan, több a tengerekben, óceánokban úszó műanyag, mint a hal. Nem szabad megengedni most már, hogy a műanyag a tengerekbe kerüljön. Egyébként nem a halászok azok, akik felelősek ezért, ők halásszák ki a műanyagokat, és például a műanyag hortasakokat is. Az északi tengeri régióban vannak programok arra vonatkozóan egyébként, hogy hogyan lehet a műanyagot kiszűrni a tengerekből. Jó lenne, hogyha támogatna bennünket abban a kezdeményezésben, hogy megtisztítsuk a tengereinket, hiszen ezen túl lehet nem halat fogunk majd ki a tengerből, hanem a műanyag landol az asztalainkon. Köszönjük szépen, Görling asszony következik. Köszönöm. Köszönöm Katainan úr, amiért megtartotta a bevezetőjét. Nagyon átfogó volt, mind a beszéde, mint az ön által bemutatott javaslat, azaz a korszorgásos gazdaságra vonatkozó koncepció. Úgy gondolom, látni kell a valóságot. Sajnálatos, hogy a javaslatban nem foglalkozunk megfelelően azzal a problémával, amelyet Gróte úr az imént említett röviden, és amiről én is beszélni szerettem volna, ez pedig a, az újrahasznosított nyersanyagok piaca, és ennek előmozdítása. Örülök annak, hogy 650 milliót kívánnak különböző kísérleti projektekbe beruházni, de lehet, hogy ezen kísérleti projektekből nem születik majd olyasmi, ami a gazdaságban életképes lesz. Rengeteget panaszkodnak a fogyasztók, egyre többen azt látják, hogy az adóikból összegyűjtik ugyan a műanyagok, a műanyag hulladékot, de ezt nem hasznosítják újra, mert ez túl költséges lenne. Az Egyesült Királyságban a papírgyűjtéssel is ugyanaz a helyzet. Timmermans úr azt mondta, hogy trash is cash, azaz a hulladék az pénz. Jelen pillanatban ez sajnos nincs így, a hulladék inkább veszteséggel jár, veszteségeket okoz, és az önök javaslatából nem derül ki a számomra, hogy hogyan is változhatna ez meg rövid távon és középtávon már, pedig szükség van valamilyen megoldásra rövid és középtávon, mert az emberek egyre kevéssé, kevésbé hisznek abban, hogy ez a piac kialakul végre. Miközben a fogyasztóktól várjuk azt, hogy változtassák meg a magatartásukat. Ha ezt a változást a magatartásban nem jutalmazzuk valahogy, akkor ez meg fog szűnni. Köszönjük, jöttem neki asszony következik. Köszönöm szépen. Ensinnäkin a komisszión. Nos, először is a cselekvési terv arra irányul, hogy erősítsük, fejlesztjük a körforgásos gazdaságot. Szoros együttműködésben kell persze dolgoznunk ezen a tagállamokkal. A cél, ha jól értettem, az, hogy egy biztonságos rendszer alakuljon ki, amely követhető. Most nézzük a részleteket. Nyitott piacról beszélünk, döntésekről, határozatokról, az árak a keresztet kínálat összefüggéseinek eredményeiként alakulnak ki. Nyilvánvaló, hogy a szabott árak nagy része nem tükrözi az adott termék, vagy előállítás, vagy újrahasznosítás valós költségeit. A bizottság mit óhajt tenni e tekintetben? Tudatában van-e a körforgásos gazdaság kihatásainak, hogyan hat ki mindez az árakra, hogyan lehetne ez a szempont átláthatóbb. Mindenképpen figyelembe kell venni a környezetvédelmi kihatások, ez, ez tehát a kérdésem. Köszönöm. Eckhout úr következik. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az alelnök úrnak, hogy áttekintést nyújtott nekünk erről a témáról, de szerintem meg tudom erősíteni, amit a kollégák mondtak. Egy átfogó áttekintést kaptunk, és van itt egy cselekvési terv az asztalunkon, most azt kell megvitatnunk, hogy hogyan haladjunk előre ennek a megvalósításával. Ön azt mondta, hogy a műtrágyákra vonatkozó szabályozás felővizsgálatára vonatkozó szabály, ö, tervezet, javaslat nem, soká, nem sokára megszületik. De úgy tűnik, hogy a bizottság késle, késlekedik. Mindenféle munkadokumentumokat, nyilatkozatokat, stratégiai dokumentumokat tesznek közzé a bizottság részéről, ez jó, de hát végre cselekedni is kellene. Egy nagy kérdés merül fel például, mi a helyzet az ökodizájn munkaprogrammal. 2015. decemberben kellett volna megszületnie, még mindig nincs az asztalunkon. Mi a helyzet a 2030-as fenntarthatósági célok keretén belül a tengerek szennyezésének csökkentésével? Végre konkrét javaslatokra lenne szükség a cselekvési tervek végrehajtására vonatkozóan, őszintén szóváról nem sokat hallottam az ön bevezetőjében. Számomra legfontosabb az lenne, hogy mi történik most az ökodizájn kapcsán. Rengeteget beszélnek arról, rengeteget plegykálnak arról, hogy a Brexit kampány ezen késlekedésekkel is szorosan összefügg, ha ez így van, akkor azonban önök kötelesek elmondani azt, hogy miért is késlekednek ezzel. Ennek a vitának azt hiszem ez a leglényegesebb pontja, hogy magyarázatot adjon, miért késlekednek ezekkel a munkákkal. Ön említette a szemesztert is, nagyon sajnáljuk, hogy nem tettek konkrét javaslatokat arra vonatkozóan, hogyan biztosíthatnánk, hogy az a nyersanyag forrás, illetve az erőforrás hatékony gazdaságot hogyan tudjuk az európai szemeszterbe beépíteni. Ez lehetne egy mutató, amelyet a szemeszterben szerepeltetnek majd és alkalmaznak, de mondhatná el valami konkrétumot erről? Köszönöm. Köszönjük Csini úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Kedvezően fogadtuk a cselekvési tervet a körforgásos gazdaság tárgyában, melyet a bizottság javasolt, mert a jelenlegi fogyasztási társadalom modelljét ez meghaladja. Aztán ugye, ami a környezeti szintet illeti, illetve a hulladék termelés szerintünk ez teljes mértékben fenntarthatatlan jelenlegi modell szerint. Ez a cselekvési terv túl azon, hogy már évekkel ezelőtt javasolt intézkedéseket is tartalmaz a bizottság részéről, részéről elég gyenge és nem teljes. Hogyha tényleg át akarunk állni a körforgásos gazdaságra, szerintünk konkrét célzott és határozott felépésre van szükség Számos részletes intézkedést kérek a bizottságtól és ütemtervet. Itt két dologról van szó. Egyrésztről a káros támogatásokat meg kell szüntetni. Ugye például foszilis nyersanyagok kitermelése vonatkozóan, másodszorban konkrét tervre van szükség a teljes termelési rendszer megváltoztatásához, hogy ne a több termelést premizáljuk, hanem inkább az anyagok újrafelhasználását azt hiszem, hogy csak ilyen módon lehet valóban elérni az átmenetet a körforgás gazdaságra. Egy egyszerű kérdésem lenne a biztos úrhoz. Óhajt elfogadni a bizottság egy ilyenfajta megközelítést, vagy továbbra is csak forgunk a probléma körül, anélkül, hogy valós megoldást találnánk rá. Elnök, köszönöm. Az INF nevében Zsálk úr következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Először is köszönöm az ön látogatását. A körforgásos gazdaságot illetően érdekelne, hogy megkaphatjuk a bizottság véleményét azt illetően, ami a bioremediációra vonatkozik, azaz a hulladékok megújítása más élő szervezetek révén. Japánban zajlik erről felett kutatást, Tokióban felfedeztek egy műanyagon élő baktériumot, Lavoisier híres vegyész mondására utalhatok, hogy semmi nem vészes, semmi nem születik, minden átalakul, mondotta ő. A kínai kutatók is ugyanezen az úton indultak el, és így a polietilént is sikerül lebontani. 26 millió tonna műanyagot termelnek Európában évente, esetleg nem ez a csodálatos megoldás, amit említettem, de mindenképpen egy realista megoldást jelenthet, és az innováció tárgyalébe tartozik, mely oly fontos téma a bizottság számára. Ugye a kutatást fejleszteni kell a bioremediáció területén, és ezt át is kell ültetni a gyakorlatba ezt a technikát. Várom a véleményét a kérdésemmel kapcsolatosan. Köszönöm. Most az első kérdésforduló után a politikai frakciók részéről Katainen alelnök kap szót az első válaszokat megadandó. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a jó kérdéseket és megjegyzéseket. Megpróbálom a kérdéseket összefoglalni, amennyire lehet, de persze megpróbálok a lehető legpontosabban válaszolni is az egyes kérdésekre. Először is, ami a körforgásos gazdaságot illeti. Nagyon örülök annak, hogy ez a szakbizottság ennyire érdekelt a körforgásos gazdaság kérdésében. Az összes politikai pártnak eljuttattuk az üzenetünket ezzel kapcsolatosan, de nyilvánosság előtt is folyamatosan hangoztatjuk, hogy a körforgásos gazdaság lesz a piacgazdaságban az elkövetkezendő években a legfontosabb tendencia a jelenlegi lineáris modell a végéhez közeledik, többféle okból kifolyólag is. És még akkor is, hogyha nem így lenne, be kell látnunk, hogy nincs értelme a lineáris gazdálkodásnak. Mindemellett szeretnénk fenntartani persze az európai szociális modellt is, ami azt jelenti, hogy a hozzáadott értéket maximalizálnunk kell, hozzáadott érték pedig az innovációból származik, a termelékenységből, de az erőforrás hatékonyságból is. A bizottság ma egy nyilatkozatot fogadott el az acél ágazattal kapcsolatosan. Mindenki tudja, hogy ez egy nagyon fontos ágazat és egy nagyon fontos probléma. De ha megnézzük, hogy az amerikai acélgyártás energiahatékonyabban működik, mint az európai, akkor Láthatjuk, hogy miért van bajban nálunk ez az ágazat. Nyilvánvalóan a túltermelés is problémát okoz, de hogyha ugyanazt a terméket hatékonyabban tudjuk előállítani, energiát és egyéb erőforrásokat megtakarítani, ez nyilván versenyelőnyt jelent. Ez világosan mutatja, hogy miről is van szó. Nyilvánvalóan az energetikai problémának nem ez a teljes háttere, de ez a problémák egyike, nevezetesen a hatékonyság. Ami a rendelkezésünkre álló forrásokat illeti, illetve azokat a forrásokat, amelyeket már a körforgásos gazdaságra fordítottunk, a Horizont 2020 650 millió eurót alokált 2016-ra és 2017-re vonatkozólag erre a célra. A strukturális alapokon belül 3-tól 4 milliárdot fordítunk a jobb hulladékgazdálkodásra. És felmerül a kérdés, hogyha a strukturális alapok felhasználásáról van szó, nagyon fontos, hogy ezt a pénzt hogyan költjük el. A lehető leginnovatívabb megoldásokra költjük el a pénzt. Úgy költjük el el, hogy a hulladék probléma gyökereit oldjuk meg, szüntetjük meg, vagy pedig csak a hulladék lerakókat korszerűsítjük például. Nagyon nagy a különbség a kettő között. Remélem, hogy sikerül a hulladékgazdálkodás egészét megváltoztatnunk, és megakadályozunk a hulladék keletkezését a lehető legnagyobb mértékben. Az eszé egy fontos új eszköz ezen a téren, de a pénzen túlmenően a szabályozás mint olyan nagyon fontos szereppel bír a körforgásos gazdaságban, ugyanis nyilvánvalóak a környezetvédelmi előnyök, de a körforgásos gazdaságban is benne van a gazdaság szó. A szabályozónak az a feladata, hogy biztosítsa, hogy a nyereséges is legyen ez az egész, hiszen más különben nem beszéltünk körforgásos gazdaságról. A szabályozásban történő változások irányt irányváltást is jelenthetnek, megváltoztathatják az irányt, amelyből a nyereség származik. Tehát a szabályozás fontossága még nagyobb a forrásokénál, bár nyilván forrásokra is szükség van. De hogyha a szabályozási környezet megfelelő, akkor a beruházások mindenképpen nyereségesek lesznek. Florenc úr elmondta, hogy a körforgásos gazdaságot a tagállamok nem hajtják végre megfelelően. Ez így van. De úgy gondolom, még jellemzőbb az, hogy egyszerűen nem értik ennek az előnyeit. Nagyon nagy kihívás a számunkra, tehát az, hogy felhívjuk a figyelmet a körforgásos gazdaság előnyeire. Az élelmiszerpazarlás nagyon nagy probléma. A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv is kitér erre a problémára. Az egyik probléma azonban az, hogy az élelmiszer pazarlásra vonatkozólag nincs elég adatunk. Ugyanis ez a pazarlás több forrásból származik, a háztartásokban pazarolják az élelmiszert, az éttermekben, a nagykereskedelemben, a kiskereskedelemben. Moldovában jártam múlt nyáron, és ez egy fantasztikus ország, de az volt a benyomásom, hogy jóval többet szolgálnak fel az éttermekben, mint amennyit bárki is meg tudna enni. És egész idő alatt azon gondolkodtam, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a problémával, mit kellene itt tenni, mit lehet tenni. Különböző indokai vannak tehát annak, hogy miért pazaroljuk az élelmiszereket. Először is meg kell nézni, hol történik a pazarlást, és utána kell próbálni megoldani ezt a problémát. Próbáljuk az érdekelt feleket egy asztalhoz leültetni és párbeszédet folytatni arról, hogy mit lehetne kezdeni ebben a kérdésben, de ez valóban kihívás. A másodlagos nyersanyagokra vonatkozóan több korábbi képviselőtársuk kérdezte már korábban is a műanyagok ügyét. Ugye egységes olajpiacunk van, egységes műanyagpiacunk, de nincs egységes piacunk a, az újrahasznált műanyag ra. Pont ez a körkörös gazdaság lényege, hogy a nyersanyagok, a végtermékek és az újra nyersanyaggá váló végtermékek ugyanolyan szabályok alá essenek. Azért tehát nem beszéltünk körkörös gazdaságról, ami külön szabályozzuk ugyanannak az anyagnak különböző stádiumait. a használt anyagokat jelenleg minden jogszabály hulladéknak tartja, és ez egy nagyon jó kérdés, egy nagy kihívás, hogy hogyan teremtjük meg az újrahasználható és újrahasznosított műanyagok közös belső piacát. Jettem neki asszony kérdezett arra rá, hogy hogyan kövessük a körkörös gazdaságra vonatkozó intézkedések végrehajtását. Amint a javaslatainkat megfogalmaztuk, és a társjogalkotó, vagyis önök is megtették a maguk javaslatait, akkor az európai szemeszter keretét lehet arra használni, hogy a tagállamokkal megvitassuk, hogy hogyan lehet végrehajtani a célokat. A legegyszerűbb módja ennek az lenne, hogy a hulladékra vonatkozó javaslatot újra áttekintjük, a hulladék ügyi javaslatot, és megnézzük, hogy mik azok a lépések, amelyeket a tagállamoknak ne kéne tenniük ahhoz, hogy csökkenjen a hulladékok mennyisége, és át lehessen értékelni anyagokat másodlagos nyersanyaggá, hulladék helyett. A nyersanyagok ára és a késztermékek ára azonban meghatározó akkor, amikor a fogyasztó döntés elé áll, hogy melyiket vásárolja. Értem én a kérdést, de egyelőre gondot okoz a jelenlegi szabályozás. Mert a nyersanyag ára egy szabályozási környezethez igazodik. És ha csak nem alkotunk új normákat bizonyos nyersanyagokra vonatkozóan, például a műtrágyákban a kadmium tartalomra vonatkozóan, ha ha az kadmium tartalmat csökkentjük, növeljük, az teljesen átalakítja a műtrágya piacot, és ez hasonlóképpen működik ezekkel a másodlagos nyersanyagokkal is. Eichhaut úr azt mondja, hogy a bizottság elmaradt a cselekvési terv végrehajtásával. Szerintem nem vagyunk késődelemben. Egy biztos, hogy a jogalkotási javaslatok előkészítése nagyon faramuszi eh, sok időt igénylő munka. Decemberben kezdtük a munkát, azóta intenzíven dolgozunk. Ennyi idő alatt, három-négy hónap alatt nem lehet mindent eh, megalkotni. Eh, a különböző DJ-knél csak korlátozott humán erőforrás áll rendelkezésünkre, tehát emberjogász, aki ezeket a javaslatokat, jogalkotási javaslatokat írja, jogászi szakember, Szerintem ennél gyorsabban előre haladni nem lehetett volna. Ami a műanyagokra vonatkozó tervezetet illeti ezt jövőre, idéz, szeretnénk időzíteni 2017-re. Az ecodesign munkatervet a következő két évre vonatkozóan hamarosan megjelentetjük, dátumot nem mernék még mondani, de amint lehetséges ez megszületik, de ez a munkaterv, ha meg lesz, akkor egyben azt is tartalmazza majd, hogy az ekodizájn irányelv hatáját, illetékességét hogyan lehet majd módosítani. Mert arról is szól, hogy milyen módokon lehet nem csak az energiát, hanem az nyersanyagokat hatékonyabban újra visszavezetni a körforgásba. Az ökodizájn ebből a szempontból nagyon fontos. Ha a fogyasztói szempontból nézzük a választást, akkor ezek piaca egy teljesen új piac lesz, illetve át fogja irányítani a profit eh, egy részét egy új területre, más vállalkozásokhoz, Mondom, erre hamarosan, tehát a munkatervet hamarosan megjelentetjük. Ami a bioremediációt illeti, ezzel kapcsolatban be kell, hogy valljam, hogy nincs kellő információm most, hogy erre válaszolni tudjak. De a kérdést jogosnak és érdekesnek találom. Erre nem tudok kapásból válaszolni. Ami a forrás felhasználást, forrás fogyasztást illeti, és hogy hogyan lehet erről a témáról az európai szemeszter keretén belül beszélni, nos, Ezzel sokat gondolkodom magam is, de hát, hogy mondjam, ez nem a legegyszerűbb kérdés. Mondanék egy példát. Tételezzük fel, hogy egy cég fát használ föl a papírgyártáshoz. Egy másik országban pedig a, a papírmaszát és papírt veszik nyersanyagként és az értékteremtési lánc eddig egyirányú volt, most pedig itt a hosszú és körkörös értékteremtési láncban nehéz lesz megmondani, hogy hol teremtődik érték. És hogy kinek a mérlegén jelenjen meg, az meg aztán még izgalmasabb kérdés. Talán ennyit. Köszönöm szépen. Akkor következik a második kör. Kérem a kollégákat, hogy rövid kérdéseket tegyenek föl. 15 akarnak kérdést feltenni, és 45 percünk van összesen. Grosztet asszony szó. Merci. Köszönöm. Biztos úr, Katainen úr. Önt hallgatván felmerül a kérdés, hogy valóban tisztában van-e ön a valósággal Szíriára visszatérve? Avec, avec ce que vous venez de dire. Egyetértek azzal, amikor ön azt állítja, hogy ha kevesebb energiát fogyasztva versenyképesebbek lennénk, nos, megpróbálják elérni, ami lehetséges, de a helyszíni valóság más, tehát ez mindenképpen egy nehézség. Találkoztam a választókörzetemben KKV-kkal, akik a körforgásos gazdaságban tevékenykednek. Hatalmas problémák merülnek fel, nehéz a beindulás, készek a fejlesztésre, de a Beindulás ez egy olyan területen, tehát a, ugye nyilván itt a, ezeket a tevékenységeket a székhelyükhöz közel kellene tudni lebonyolítani. Hogyan lehet ezt megszervezni? Hogyan lehet létrehozni a működő piacot? Persze mindenkinek nagyon sok jó szendéka van itt a körforgásos gazdasággal kapcsolatban, osztjuk ezt a megközelítést, de a gyakorlat és az elmélet között itt hatalmas szakadék tátong. Ez nyugtalanít igazából, tudatában kell, hogy legyünk ennek. Milyen eszközökkel rendelkezik ön arra, hogy beindítsa ezeket a változásokat, és hogy valóban létrehozza a körforgásos gazdaságot egy adott területen, térségben? Elnök, köszönöm. Bonafé asszony. Elnök úr, nagyon nagyra becsültem, hogy a válasz válaszai során sokat foglalkozott a körforgásos gazdaság előnyeivel, ez versenyül előnyt jelenthet gazdaságunk számára, be kell ruházni az innovációba, a technológiákba és a többi, hogy több munkahelyet, minőségi munkahelyet teremtsünk, egyetértek teljes mértékben ezekre a gondolatokkal, de amikor a cselekvési terv végrehajtásáról beszélünk, elnézést kérem, hogy visszatérek egy olyan témára, ami már a környezetvédelmi és versenyképességi tanács tárgyát is képezte. Nos, mégis meg szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy kiemeljek egy koncepciót. Ha tényleg be akarjuk indítani az átmenetet a körforgásos gazdaság felé, ez a cselekvési terv egy alapvető eszköz ehhez. Itt négy irányelv módosításról is szó van, amelyek a hulladékkezelés javítására irányulnak, de ez egy másik dolog, ez nem a körforgásos gazdaság, és nem az ipari gazdaság, hiszen a körforgásos gazdaság kell, hogy az iparunk új paradigmájává váljon Európában. Nos, a cselekvési terv középpontjában, középponti szerep kell, hogy jusson a környezetbarát tervezésnek mivel a körforgásos gazdaság a forrásnál takarékoskodik a nyersanyagokkal, és a termékek javítása, újrafelhasználása alapvető jelentőségű. Itt megint csak innovációról van szó a biznisz, a rendszerek és a többi szintjén. Nos, mindennek fényében felmerül bennem a kérdés, mi a Pitikainen elásfoglásban javasoltuk, hogy az a környezetbarát tervelés irányelvet vizsgálják felül, és ne csak az energetikai kritériumokat, hanem a forrás hatékonyságot is vizsgálják. Önök végrehajtási aktusokat javasoltak. De ez a, az eszköz, amit mi használni akarunk, ön azt mondta, hogy mindez idő kell. Szerintem nem, szerintem azonnal végre kell hajtani ezt. Mindenféleképpen a környezetbarát tervezésre kell a legfontosabb hangsúlyt helyezni. Elnök, köszönöm. Visznyevska asszony következik. Köszönöm. Elnök úr. Nos, nyersanyagokkal való gazdálkodás területén nincs kétség a felül, hogy kevesebb hulladékot kell előállítani, vagy létrehozni a mindennapokban. Az erciklus nagyon fontos ebből a szempontból, ez lehet a helyes útja ennek, hogy rálépjünk erre az útra. De amit a bizottság javasol, az némileg dühít engem ezek a célok, célok különösen az új tagállamok vonatkozásában. Úgy tűnik, hogy a bizottság is észrevette ezt a hibát, és lehetőséget nyitott bizonyos célok végrehajtásának meghosszabbítására bizonyos országok esetében. De hasonló mutatókkal rendelkező országok esetében, akár a kommunális hulladék helyzetét említhetem, Ciprus, Lengyelország, Lettország, Magyarország és a többi, jó pár ország nem kapott ilyen lehetőséget. Szlovákia vagy Svédország, mint kivételek szerepelnek itt. Említettem Ausztria vagy Benelux országok esetét, amelyek statisztika vezetőket tekintetben hogyan lehetne jobban, jobban figyelembe venni az országok között létező különbségeket, például a kommunális hulladék tárgyában? Ugye itt a 35%-os indikátort irányozták elő, Németország esetében 40%, Lengyelország esetében 20% a jelenlegi mutató, tehát nyilván hatalmas lépést kell tennünk, hogy elérjük ezt a célt. Talán ki tudna -e kérni arra, hogy hogyan lehet ezen különbségeket kezelni, hogy ezen alacsony mutatókkal rendelkező országok ezt meg tudják valósítani. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr mondja Meissner asszony. Matthias Gróta megjegyzéséhez kapcsolódva, nos, az energiatermelés, az élelmezés, a nyersanyagok előállítása esetén, hogyha mindez nem egészséges, akkor a világ a környezet sem lesz egészséges, itt a mikroműanyagokra utalhatok, és itt a kör forgásos gazdaság esetében nagyon fontos a ritka földfémek kérdésköre. Hosszabb, ide, hosszabb élettartamú termékeket kellene előállítani az iparnak, például a mobil telefonok esetében olyanok, olyan ö, anyagokat használva, amelyeket talán nem méterekből kell bányászni, és a többi. Ö, aztán a papír előállítás ugye a fa az egy ö, ö, ö, környezetbarát nyersanyag, nagyon sok mindent lehet belőle létrehozni, helikoptereket, hajókat, egyebeket, tehát hogyan lehet a papírt, mint nyersanyagot sok célra felhasználni, és az acéliparról sok minden elhangzott körforgásos gazdaságban, ugye ez egy jól álló ágazat, sok mindent újra fel lehet használni, de ugye az energia területén vannak problémák az hatékonyság esetében. Az energi- a szél energia előállítás esetében például az offshore területekről lehet energiát nyerni, hogyan látja ön az acélipar jövőjét? Iharis Szülebansz következik, mondja az elnök. Köszönöm. Elnök úr, elnézést, hogy el kellett hagynom a termet egy pillanatra, de egy másik szakbizottságülésen voltam. Katainen biztos úrtól szeretném megkérdezni, illetve arra szeretném hogy kérni, hogy legyen ambíciózusabb. A beszámolója elén azt mondotta, hogy a körforgásos gazdaság csomag a hulladékok kezelése esetén nagyon ambiciózus, szerintem lehetne jóval ambiciózusabb. Annál is inkább, mert a legutóbbi találkozónk során úgy tűnt nekem, hogy a bizottság csökkentette a kritériumait korábbi álláspontjához képest, például a hulladék égetők tárgykörében. Katajnan úr, ne engedjen az ambícióiból. A bizottság számos kritériumról, hatáskörről szót ejtett a tagállamok vonatkozásában. Egyesek fékezik ezeket a nagy ambíciókat. A bizottságnak sokkal inkább kellene őket ösztönöznie, és ambíciózusabb célokat és prioritásokat kellene megfogalmaznia. Szerintem ambíciózusabb csomagra lenne szükség, a hulladékok, a nukleáris hulladékok kezelését illetően középtávú kötelezettségvállalásokkal. Nem szabadna ezt a dolgot sokáig késleltetni, halogatni. Egyes európai régiók megmutatták, hogy ezek a célok elérhetőek, ambíció nélkül nem lehet rendszerváltozást létrehozni, és erre igencsak nagy szükség lenne pedig. Köszönöm, Slek úr következik, mondja az elnök. Predsjedniče komisije, zahvaljujem što ste došli ovdje. Elnök úr, alelnök úr, biztos úr, köszönöm, hogy itt van körünkben, és megosztotta velünk gondolatait a körforgásos gazdaságról. Két kérdésem lenne önhöz. Remélem hasznosak lesznek ezek, és elindíthatnak egy gondolkodást a bizottságon belül. Szó esett itt az erőforrás hatékonyságról és ezen gondolatnak beillesztéséről az európai szemeszterbe. Az erőforrás hatékonyság, illetve ezek felhasználása esetében a fenntartható fejlődés céljaihoz is kötve vagyunk. Talán az európai szemesztert hatékonyabbá lehetne tenni olyan mutatók révén, amelyek a hatékonyságot mérik. Ehhez statisztikai adatokra van szükség. Tehát adatgyűjtési módszerekre is szükség van az Eurostaton belül. Ezen adatok alapján hozhatunk döntéseket, és a gazdaság is így hozhat döntéseket, hogyha a döntések nem jók, akkor ez talán azt jelenti, hogy az adatok nem elégségesek, vagy nem megfelelőek. Vajon a bizottság óhajtja-e a módszereit harmonizálni, egy egységes módszert létrehozva az adatgyűjtés területén valamennyi tagállamban? Második kérdés. Ez az nyersanyag piachoz kapcsolódik hatalmas különbségek állnak fenn a tekintetben a tagállamok között. Vannak olyan országok, amelyek bizonyos nyerságokat részesítenek előnyben, bizonyos forrá, energiaforrásokat. Tehát ez nem EU szintű probléma, hanem tagállami szintű probléma. Milyen módon olhatják ezt a problémát megoldani? hiszen ezen intézkedések célja éppen az ezen piac létrehozása. Köztinger asszony, mondja az elnök. Köszönöm, biztos úr. Nagyon érdekes volt ez az eszmecsere fontos témával kapcsolatosan, és láthatja, hogy nagyon sok a támogatás, nagy a támogatás részünkről hogy egy, egy valódi körforgásos gazdaság a fenntarthatóság elvét fogja valóban élettel megtölteni. Egy explicit kérdésem van a kommunális hulladék tehát körében. A mennyiségkritérium, amelyet ön javasolt, ez például a szállodák vagy vendéglátóipari egységek esetében a hulladék, kommunális hulladék kötelezettség alól kivenni őket. Nem a közösség, a település, az önkormányzat kellene, hogy intézze ezen hulladékok sorsát, hanem privát vállalatok, és ez költségemelkedéshez vezetne. Nem tudom, a jól működő fennálló koncepciót nem, hogy van-e értelme ezt megváltoztatni. És egy második kérdés, ugye a mennyiségkorlátozásnak van egy indoka, nem tudom, hogy ezt ön hát gondolta, és a második kérdés a biohulladékra vonatkozik. Ez a szelektív gyűjtés a biohulladékok esetében nagyon kedvező. Ausztriában a hulladék lerakást is csökkenteni lehetett ennek köszönhetően. A biológiai lebontható műanyagokat is sajnos ezekhez számolják. Noha ezeket el kell különíteni a többi biohulladéktól, ezeket el kell égetni. Ezek csak magasabb hőmérsékleten bomlanak le biológiailag. És ez az egész koncepciót, konstrukciót nehezen kezelhetővé teszi. Kérdésem, hogy gondolkodnak-e azon, hogy ezt az egész koncepciót gyakorlatilasabbá tegyék. És a körforgásos gazdaságról beszélve a konkrét csomag feldolgozásánál meg kellene próbálni a bürokráciát minimális szintre csökkenteni, hiszen ez súlyos problémákat jelent a vállalatok számára. Minden esetre köszönöm, és számíthat támogatásunkra. Köszönöm. Leinen úr következik, még ezt megcsinálom. Vice President Katainen. Köszönöm szépen. Elnök úr Katainen. Biztos úr, köszönöm, hogy a körkörös gazdaság koncepcióját nemzetközi szintre emeli. Engem Kínába invitáltak jövő héten, hogy jön erről beszéljek. Európa nevében. Ennek kapcsán felmerült bennem a kérdés, hogy létezik olyan, hogy a, ugye a klíma diplomáciához hasonlóan létezik ma már egy körkörös gazdaságdiplomácia? Vagyis, hogy az újrafeldolgozott, újrahasznosított anyagoknak van diplomáciai piaca? Világos, hogy magánbefektetésekre is szükség lesz. Hogyan kívánja a bizottság támogatni a magánbefektetőket? A VAT. So is there anything linked to the tax policy that we promote? A mézes madzag és a szankció politikáját kell szerintem vegyítve majd használni. Mit, mit gondol erről? De ezt még kerülje a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Március 1-én a, részt vettem egy Európai Bizottsággal folytatott eszmecserén a természet által támogatott megoldásokról. És ott fölmerült, hogy csak addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér. Jelenleg másfél bolygónyi erőforrást használunk, legalábbis a felhasználás üteme ilyen, és innen kéne átnyergelnünk a körkörös gazdaságra, amely nem csak a természetnek, hanem az európai gazdaságnak is jót tenne. Erről mindenki meg van győződve, ugyanakkor vannak tudományos, szocia, szociológiai tanulmányok, amelyek pontosan rámutatnak, hogy ez csak konkrét tettekkel lehet elérni, és a paradigmaváltásnak milyen konkrét cselekvések felelnek meg ön szerint, mit tehetünk konkrétan azért, hogy az egyes ágazatok közötti átjárás hiányát most áthidaljuk, és hosszabb távon hogyan lehet a természet által támogatott megoldásokat még jobban megoldani? A 2030-ig terjedő fenntarthatósági tervvel ez mind összhangban van, de nem látjuk, hogy a 2020-as stratégiát és a 2030-as vállalásokat mennyiben sikerült eddig egynevezőre hazni. Köszönöm a szót, elnök úr! Siburat halljuk. Biztos úr, ön az egyik első intézkedések között a hulladékgazdálkodás átértelmezéséről beszélt. A kadmiumról példaként említette. És sok összetett anyag ötvözet létezik, új anyagok. Ha túl magasra tűzzük ki a lécet, vagy tesszük a lécet, akkor megint olyan helyzet elé kerülhetünk, hogy Európa nem tudja a saját vállalásait teljesíteni. A kadmium kivonás is egy ilyen kérdés. Egyetértek, hogy ambíciózus célekre, célokra van szükség, de ne legyenek ezek teljesen elrugaszkodottak a realitástól, hogy eredményeket lehessen elérni. Aztán a polimerekről érdemes lenne szót ejteni, mint a nehezen újrahasznosítható anyagokat. Itt gyakorlatilag nulla az újrahasznosítás. Vannak mérgező műanyagok, amelyeket egyéb okokból nem lehet újrahasznosítani, jelenleg legalábbis. Ezekről szívesen hallanék néhány szót. Hogyan kezeli a bizottság ezeket a technológiai nehézség? Aztán a hulladékok összetétele tagállamonként eléggé különböző. A lengyel besorolást ismerem, ipari hulladékok, amelyeknek egy része energia kinyerésre alkalmas, más része viszont nem. Nos, tehát ambíciós célokat én is támogatom, de például ugye a, a organikus hulladékoknál ez nyilvánvaló, hogy lehetséges és szükséges. De nagyon különbözőek a hulladék volumenek, hulladék összetételek országonként, régiónként, a hulladék begyűjtási, begyűjtési rendszerek. Hogyan lehet a rendeletet egységesen végrehajtani, amikor egyes országban bizonyos típusú hulladékok fel sem merülnek, máshol meg gyakoriak. Az ökogazdálkodásnak sajátos hulladékai vannak, és így tovább. És az, hogy mennyire mobilizálhatók az önkormányzatok, már pedig ez tipikusan önkormányzati feladat, az is egy külön kérdéskör. Köszönöm. Sőle pedig asszony a szót. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr, én nagyon pozitívan látom a körkörös gazdaság fogalmának megjelenését, terjedését, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a vállalkozó szféra tanácstalan, hogy mit is tegyem. Ahhoz, hogy a vállalkozók is beinduljanak, az gyorsabb jogalkotásra lenne szükség. Éveken át vártunk a műtrágya irányelv, vagy műtrágya rendeletre, aztán ott a nagy akadály, hogy ezeket az anyagokat többnyire nem szabad egyelőre az országok között szállítani. Már pedig ez egy nagyon fontos szempont. Van egy nagy holland vállalkozás, amely hajókon hajtja végre a műanyag újrafeldolgozását. Tudnak erről a projektről, és tudják, hogy miért van ez így? Aztán Kínáról is szó volt. Nem mindegy, hogy az egyes anyagoknak mennyi az áfája. Egyes anyagoknak nulla az áfája, de nem mindegy, hogy mely anyagoknak adják meg ezt a kedvezményt, vagy nehézséget. Aztán a tudatformálás is nagyon fontos, hogy hogyan főzünk, mit és mennyit dobunk ki, és hova. Kicsiben kell sok mindent elkezdeni, nem biztos, hogy minden új jogszabályokat igényel miniszter Háj asszonynak adok szót. Tisztelt alelnök úr, két témát szeretnék specifikusan felvetni. Március van, miközben egyes intézkedéseket januárra ígértek. Jó lenne összhangba hozni a honlapjukat a, a valósággal, mert választók engem ostromolnak kérdésekkel, miközben elavultak az adatok. Ami az új intézkedések megfogalmazását illeti, például a környezeti jelölés rendszert, ugye az ökolabel most is létezik már, de nincs koherencia különböző jelzési rendszerek között. Sok témát a, például az élelmiszerpazarlás témáját több kollégám már megfogalmazta. Én azt fogalmaznám meg, hogy nehéz mérni az előre, mérni az előre haladást. Hol tartanak azzal a metodológiával, a közös metodológiával, amely a közös követést, az értékelést, az áramlások mérését, az élelmiszerpazarlás mértékét mérni. Öt példát hoznék föl. Alma. Ugye a, fogyasztásra kérült alma más, mint az ipari alma, egyesekben toxin található, de mégis ezeket is fogyasztják, már pedig ez önmagában egy élelmiszerpazarlás, miközben nem lehet őket fogyasztani, de lehetne őket például biogáz termelésre használni, és ez nem történik meg a hulladékok minőségi hierarchizációja is hiányzik. Aztán Olaszországban, Franciaországban, Dániában az élelmiszerpazarlásról sokat beszélnek, és jó lenne erről a témáról új eszmecserét nyitni, és a bevált gyakorlatokat kicserélni. Végül pedig a nemzeti és az európai közdeményezések nek három területen össze kéne érni a fenntarthatósági célok, a Horizont 2030-as terv ö, tekintetében harmonizálni kellene, különösen az élelmiszeripari hulladékokra vonatkozó hierarchizációt, klasszifikációt európai szinten. Végül pedig még egy gondolat, ez egy általánosabb a téma fontossága tükrében fontosnak tűnne számomra, hogy konkrét írásos anyagban tájékoztassanak minket a cselekvési tervről, illetve a parlament is szeretne önöknek egy ilyet eljuttatni, hogy mit, mit gondolunk fontosnak. Köszönjük szépen! Akkor a kérdéseket hallottuk, az alelnök úrja lehetőség, hogy válaszoljon rájuk. Elhangzottak kérdések, amelyekre nem tudok válaszolni, nem fogok úgy csinálni, mintha tudnék válaszolni rájuk. Ezt bevallom. Ha ez a helyzet, akkor írásban szívesen válaszolunk rájuk, hogyha eljutatják nekünk a kérdéseket. Grosztet asszony felvetésével kezdeném a válaszadást. Az európai acélipar hatékonyságával kapcsolatban. Nagyon sok vállalkozás nagyon sokat csökkentette az energia fogyasztását, mert rákényszerültek, ez jó. De vannak továbbra is cégek, amelyek nem tartanak még itt. Nagy különbség van az országok és a vállalatok között hatékonyságban miközben az energia árak egyes országokban magas adóteherrel egészülnek ki, máshol kevésbé. Az áram egyes országokban különösen drága, és ez külön versenyképességi hátrányt jelent az ottani acéliparnak, de a fő kihívás nyilván a kínai. Kínának a túlkapacitása kétszer akkora, mint az európai össztermelés. Ez itt a fő kihívás. Ami a KKV-ket, a körkörös gazdaságot illeti, erről egyébként egy közleményt már megjelentettünk a kereskedelem védelmi intézkedések között, és a tagállamoknak is a tanácsnak is eljuttattuk ezt, és a kereskedelmi védelmi intézkedéseket mondtuk nekik, hogy mindenhamban végre kell hajtani. Ezzel együtt hogyan lehet a KKV-kat a körkörös gazdaságba bevonni, jobban bevonni? Szerintem az EU közvetlenül ebben nehezen tud beleszólni. Outleteket létrehozhatunk, a tudasságot a fogyasztó körében fejleszthetjük, a fenntartható termelés, a fenntartható termékek fogalmát népszerűsíthetjük, de EU szinten leginkább jogalkotási, fogyasztóvédelmi jogalkotási kompetenciánkat vethetjük be, például az ecodesign, az ökocímkézés, témában, hogy amikor a fogyasztó választás elé áll, hogy melyik terméket vegye, akkor eldönthesse, hogy melyik piaci irányt preferálja. Svédországban fiatal vállalkozókkal egyeztettem. Egy fiatal vállalkozó modern, divatos ruhákat dizájnol, újrahasznosított szövetből és ha már ezeket is valaki leveti, akkor ezeket vissza lehet vinni a vállalkozóhoz, vissza adhatja, hogy esetleg újra felhasználják ezeket az anyagokat. És ez nagyon ö, bejött Svédországban, ez egy sikeres vállalkozó lett. Politikusként mi szeretünk minden problémát megoldani, akarni, Néha azonban be kell látnunk, hogy nem tudunk minden problémát megoldani. Legfeljebb jobb kereteket teremthetünk arra, hogy az emberek hol, milyen körülmények között, milyen információkkal vásárolnak. Az ökodizájnra vonatkozó de is így kell tekinteni. És a másodlagos nyersanyagok ból létrehozott termékeket is. Különösen műanyag ügyben ugye nehéz a határokon átnyúló kereskedelmet megszervezni, hiszen egyelőre számba megy minden újrahasznosított műanyagból készült termék. Ez a belső piac egy korlátozása például hogy hogyan lehetne tagállami szinten a hulladékgazdálkodást újra gondolni. Van egy kötelező cél, amit a tagállamoknak el kell érniük, és vannak köztes célok is. Azok az országok, amelyek le vannak maradva, vagy nem képesek úgy előre haladni ennek a megvalósításában, ahogy kéne, Ezeket a bizottság arra kéri, hogy dolgozzanak ki tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan gyorsítják fel a végrehajtást. Ebben viszont segítséget nyújtunk a tagállamnak a bevált gyakorlatokkal, információ cserével. Ha úgy döntjük, úgy döntünk, hogy a hulladékügyi csomagot elfogadjuk, akkor Európa teljesen megváltozik a recycling vonatkozásában, és abban a tekintetben, hogy mi megy majd a jövőben a lerakókra. Sokszor hallom a bizottságban, de itt a parlamentben is, hogy ambíciózusabbnak kéne lennünk. Nem akarok udvariatlan lenni, de egy kicsit már allergiás vagyok erre a mondatra. Legyetek ambíciózusabbak. Bármikor lehet ezt mondani. Én inkább a végrehajtásra helyezném a hangsúlyt, a döntéshozásra, a pragmatikára, az eredményekre. A körkörös gazdaság egy jó kezdet, egy jó ö, fogalom keretet ad dolgoknak. De ez nem megoldás önmagában. Az ökodizájn irányelv ugyanez. De én eredményeket szeretnék látni a lerakási csökkentési célok elérése területén. Gyors belső piaci ö, piacot akarok adni a hull, műanyag hulladékoknak. Tehát lépjünk apránként előre, számomra az az eredmény, ami megváltozik. Nem a fogalmak duraktatása. És a világ is változik körülöttünk. Figyeljünk az eredményekre, a végrehajtásra. Ne akarjuk itt überelni egymást verbálisan. Én nagyobb eredménynek tartom, ha valami megvalósul. Az erőforrás hatékonysági metodológia, metodológia adatbázis nagyon fontos téma. Ügyében az Eurostattal egyeztettünk, hogy milyen adatokat kéne még a tagállamoktól begyűjteni, és hogy melyek a jó mutatók. Az erőforrás hatékonyság mérhetősége nagyon függ attól, hogy milyen mérőszámokat használunk. Ez máshol is így van. a számítástechnikában a broadband hozzáférés minősült egy jó általános alapstatisztikai számnak. Ezt kéne megtalálni az Eurosattal közösen a körkörös gazdaságra vonatkozóan is. Általában a hulladék lerakás volumene például jól mérhető, a háztartási hulladék mindenképpen, de a vállalkozások, a turisták által generált hulladékok területén nehezebb előrelépni, a hulladék mennyiség csökkentése és a recycling még a költséges is, nem a költség a legnagyobb a gond, hanem az, hogy milyen vállalkozási morál érvényesül, és milyen alágazatokat sikerül lefedni. Hogy mi a nemzetközi diplomáciai esélye a körkörös gazdaság nemzetközi válásának, nem tudom. Kínában a fogalmat ugyancsak felkapták, és amikor tavaly egyeztettünk Kínával, akkor nagy érdeklődést mutattak az európai körkörös gazdaság fogalma iránt. Ennyit tudok erről. Hosszú távon nyilván globálisabb, harmonizáltabb normákra lenne szükség. Ami a magán befektetések ösztönzését illeti, a szabályozási intézkedések mindig hatékonyabbak, mint az adó szabályok. Az adószabályok a tagállamon Európában hatékonyak lehetnek, európai szinten nem lehet velük élni. Ami a műtrágyákat illeti, javaslatunk továbbra is áll. Azt javasoljuk, hogy csökkentsük jelentősen a kadmium tartalmat, hogy a megújítható, recyclható műtrágyák piaca megteremtődjön. Nem tudom, hogy ez túl ambiciózus elképzelése vagy sem. Javaslatunk továbbra is ez. Nyilván kompromisszumra kell jutni majd a bizottságon belül, aztán a társjogalkotóhoz kerül majd a kérdés. A hulladék folyamok valóban nagyon különbözőek országonként, ezzel egyetértek, és mások a a szelektív gyűjtés kritériumai is, illetve az ipar és a hulladék szimbiózisa is. Egy ipari cég, hogy hogyan áll hozzá a hulladék újrahasznosításához, nagyon egyedi, bár terjedőben van a gondolat. Itt abba hagyom, tudom, hogy nincs több idő, köszönöm meglátásaikat, kérdéseiket. Folytassuk ezt a párbeszédet. Számunkra is hasznos tudni, hallani, hogy az önök szakbizottságának mik a prioritásai. I have to Nagyon szépen köszönöm Katánnán alelnök úrnak, hogy jelen volt ma az ülésünkön, és köszönöm, hogy ilyen pontosan átfogóan válaszolt miután rengeteg kérdést szegeztünk neki. Köszönjük szépen, és nagyon szeretnénk folytatni ezt a strukturált párbeszédet a jövőben, és köszönöm szépen.